megválasztottuk, ezzel kapcsolatban vannak-e megjegyzések, ha nincsenek, akkor elfogadottnak tekintjük a jegyzőkönyvet. Szeretnék arra is emlékeztetni, hogy Filaret Pátriárha, a kievi és ukrán patriarchátus nevében egy delegáció ül fent a pódiumon, illetve a széksorokon, és örülök annak, hogy az együttműködést a béke érdekében tudjuk folytatni, és nagyon nagy megtiszteltetés számunkra, hogy ide látogattak. Jean-Philippe Albert